Dear ladies and gentlemen, I kindly ask you... Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. És akkor elkezdhetjük a hivatalos ülésünket, a jogi szakbizottság ülésen. Mindenkit szeretettel üdvözlök, az újraválasztott képviselőket, és az összes többi képviselőt, az új, új képviselőket is, akik újonnan érkeztek a jogi szakbizottságba. Örömmel üdvözlöm a titkárság tagjait, a különböző politikai tanácsadókat, a tolmácsokat, mindazokat, akik segítik a jogi szakbizottság munkáját. Angolul fog beszélni, így valószínűleg többen fogják érteni, amit mondok. Ez az első ülésünk, ennek azért vagyok én a levezető elnöke, mert én voltam a leköszönő szak, jogi szakbizottságnak az egyik alelnöke. Addig fogom ezt a teendőt ellátni, amíg meg nem választottuk a jogi szakbizottság új elnökét. Ezen nem megnyitom az ülést. Elég sokat fogok egyébként ma olvasni, felolvasni. Ennek az az oka, hogy az eljárási szabályzatot mindenképpen be kell tartanunk, úgyhogy szigorúan ragaszkodni fogunk az eljárási szabályzathoz. Szóval, I would like to remind members. Szeretném a tisztelt képviselők figyelmébe ajánlani, hogy a mai ülésünk célja, hogy összeálljon, a, hogy fölálljon ennek a szakbizottságnak az, az elnöksége a 204. cikk szellemében. Hogyha nincs itt a tisztelt képviselők szavazókártyája, akkor kérem most telefonáljanak, hogy megérkezzem. Kérem ellenőrizzék, hogy itt van-e a szavazókártyájuk. Remélhetőleg nem lesz rá szükség, de jó lenne, hogyha mindenkinél itt lenne. Ha elfelejtették, akkor kérem, intézzék el, hogy mi hamarabb itt legyen a szavazókártya. folytassuk. Nézzük a választások sorrendjét. Először az elnököt fogjuk megválasztani, és utána pedig az alelnököket. Aztán a pótagok nevét fogom, egy pótag nevét fogom megnevezni, e felolvasni. Angel Dambask, az a póttag, aki részt vesz a szavazáson, elnézést kérek, ha nem jól ejtem a nevét üdvözlöm Önt, mint a szavazaton résztvevő póttagot, hogyha bármilyen változásra van kilátás, akkor kérem, hogy mi hamarabb erről tájékoztassanak engem a frakciók. frakciók. Úgy látom erre ez nem így történt, akkor térjünk rá a mai ülés legfontosabb pontjára, az elnök megválasztására. Határozott képesek vagyunk, ez azt jelenti, hogy legalább heten Eh, legalább hét képviselő itt van a szakbizottságból, így érvényes lesz a szavazás. Kik jelentkeztek az elnöki posztra? Mr. Sziecka, please. Wiewka <laughs> úr. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm számomra, és nagy megtiszteltetés, hogy üdvözölhetem Önöket a legnagyobb parlamenti frakció a néppárt nevében, és hogy üdvözölhetem az új kollégákat is a szakbizottságban. Egy új parlamenti ciklus elején mindig azt reméljük, hogy jó lesz az együttműködés az elkövetkezendő öt évben. A néppárt nevében most egy jelöltet szeretnék bemutatni önöknek. A cseh kollégánk, Pábel Szlovobda úr, professzor úr, a mi jelöltünk. Köszönöm szépen, Szvijevka úr, mondja az elnök asszony, hogy Szlovobda urat bemutatta, mint jelöltet. Most nagyon fontos kérdés, Szoboda úr, ön beleegyezik, hogy jelölt legyen? Igen. Köszönöm szépen. Van-e más jelölt? Szeretnének a kollégák más jelöltet bemutatni? Nem. Nem látom, hogy bárki más jelentkezne. Akkor a szavazás következik. Svoboda urat közfelkiáltással fogjuk megválasztani. Tehát egész egyszerűen ez a leggyorsabb, leghatékonyabb módszer, így tudjuk most megválasztani az új elnökünket, úgyhogy arra kérem azokat a képviselőket, akik egyetértenek azzal, hogy Szvoboda úr legyen az új elnökünk, hogy tapsoljon. Kabada úr, Kabada úr szót kért, parancsoljon. Kavada úr. Köszönöm, most be is kapcsolta Kavada úr a mikrofonját. Uh, that's very nice to hear that you afford. Ezzel az eljárással kapcsolatban szeretném akkor elismételni, hogy úgy fogunk eljárni, hogy akik szeretnék, hogy Szvoboda úr legyen az elnök, azok tapsoljanak. So, when seen very... Hogyha nagyon gondosan néztem a képviselőket, akkor láttam, hogy sokan tapsolnak, ezért Svoboda urat megválasztottuk. Szívből gratulálok önnek, és különlegesen sikeres időszakot kívánok önnek, mint elnöknek. Most kérem, hogy jöjjön fel ide a pódiumra, és folytassa a jogi szakbizottság ülésének elnökletét. Ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Uh, Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Megköszönöm a belém helyezett bizalmukat. Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes időszak áll előttünk, érdekes vitáink, eszmecséréik lesznek, és sokat tanulunk majd egymástól. Azt a információt kaptam, hogy mi hamarabb le kéne tudni vezényelni ezt az ülést, ezért angolul fogok beszélni, így nem veszítünk időt a tolmácsolással. Ha megengedik, akkor rá is térnék az első alelnök megválasztására. Azt hiszem leszögezhetem, hogy e, nem, nem, már nincs itt a póttagunk, akkor nem olvasom fel a nevét. Határozatképesek vagyunk, hiszem. Több mint heten vagyunk. Szavazásunk érvényes lesz. Fölmerül a kérdés, milyen jelöléseink vannak az első alelnöki posztra. Uh, sorry, I just wanted to tell you. Elnézést, csak a következő dolgot szerettem volna még elmondani, hogy a meg, ezt megelőző ülésen, előkészítő ülésen a munkacsoportunk, a szocialisták és demokraták munkacsoportja ülést tartott, ebben koordinátornak választottak, frakción koordinátorává. Ezért szeretnék most lemondani az alelnökségi jelölésemről, és Jegelszonyt jelölném az alelnökre, és Madidő Voszlerez lenne a szocialisták másik alelnök jelöltje. Uh, thank you, thank you. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Nos, tehát akkor első alelnöki pozícióra egyre egy jelöltünk van, Lydia Geringer, a Studenberg asszony, ha jól ejtettem a nevét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor Geringer asszonyt az önök frakciója jelölte. Jó. Akkor az a kérdés most, hogy Geringer asszony vállalja-e a jelölést? Igen. Köszönöm szépen. Akkor mivel egyelőltünk van, azt hiszem, hogy tovább léphetünk, és ismét közfelkiáltással megválaszthatjuk ezt a jelöltet. Geringer asszony, kérem, hogy mivel megválasztottuk, fáradjon ide mellém, és foglaljon helyet a pulpituson. Most pedig a másik, második alelnök megválasztása következik. Megállapítom, hogy még mindig határozatképesek vagyunk. Kérdezem, hogy kik a jelöltek második alelnöki pozícióra. Kavada úr. Kavada úr mikrofon nélkül. Kavada úr mikrofon nélkül beszél. Yes. Um, I was waiting for some... Vártam valakire, hogy az én jelölésemről szóljon, hogy valaki engem bemutasson, mint jelöltet, hiszen megszavaztak a frakcióban. Elnézést kérek, hogy így előtérbe toltam magamat, de hát más nem szólt rólam, úgyhogy kénytelen voltam magamat bemutatni. Én nagyon nagy örömmel mm, az ALDE jelöltjeként szeretném bemutatni kollégámat, hogy megtakarítsam neki a zavarodottságot. Nagyon kedves, mondja az elnök. Más jelöltünk van-e? Nincsen. Egy jelöltünk van tehát a második alelnöki pozícióra, Jean-Marie Kavada úr. Ebben a helyzetben ismét megkérdezném őt, hogy hozzájárul-e a jelöléséhez. Ez, ez egyébként nyilvánvalónak tűnt, de azért megkérdezem. Igen, de most már sokkal jobban érzem magam, hogy, hogy kollégám most itt nyilvánosan is leleplezett. Jó, tehát akkor, hogyha ön hozzájárul a jelöléséhez, akkor ismét közfelkiáltás következik, és meg is választottuk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor önt is kérem, hogy fáradjon ide a pódiumra. Tovább léphetünk a harmadik alelnök megválasztására. Van-e jelöltünk? Igen, elnök úr. A néppárt nevében nagy örömmel mutatom be jelöltünket, Axel Foss urat. Nagyon tapasztalt, kollégánk és barátunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök ezt a bejelentést. Fosz úr beleegyezik a jelölésbe? Igen. Nagyszerű, köszönöm. Ismét köszönöm. Van-e más jelölt a harmadik alelnöki posztra? Nincsen. Akkor válasszuk meg közfelkiáltással az alelnököt. Köszönöm szépen. Kérem Fosz urat, hogy ő is fáradjon ide a pódiumra. Végül, de nem utolsó sorban a negyedik alelnök megválasztása következik. Van-e jelölt? Régner asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy már bejelentettem, szeretném javasolni negyedik alelnöknek kollégánkat, Madi de Vos Tereszt alelnök asszonynak. Elnök, köszönöm szépen! Dovóz Terez asszony beleegyezik a jelölésbe? Igen. Elnézést kér az elnök a rossz kiejtéséért. Ön tehát beleegyezett. Van-e más jelölt a negyedik alelnöki posztra? Nincsen? Akkor kérem, ismét közfelkiáltással szavazzunk. Önt is szeretném felkérni, hogy jöjjön ide közénk, de van-e? Igen, van hely. az ön számára is. Okay. Thank you very uh, much for this. Köszönöm szépen azt, hogy ilyen gyorsan és gördülékenyen lebonyolítottuk a választást. Az utolsó bejelenteni valóm az, hogy következő ülésünkre július 10-én kerül sor 9 órakor reggel. Köszönöm szépen, ezzel pedig az ülést berekeztem.